Yes, you have, yes, yes, you have. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Igen? Nagyon jó. Megtalálta. Mikrofon nélküli hozzászólás. Yeah, yeah, yeah, we can do that, yeah? Yeah, you can go, okay. Mehet? Jó. Uh, uh, Nos, akkor szavazunk az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban című véleményről. Ville Binkevics a vélemény előadója. Kezdjük. 36-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Amendment 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de kérem, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, ugye? they voted in favor as well? Or Yes. In favor? Mi, Miss Linda McEwen, uh, you, you vote in favor? Linda McEwen asszony mellette szavazott. Igen, igen, elfogadtuk, jó. Uh, amendment fetch... Uh, 39-es módosító, egy uh, technikai szóbeli módosítóval, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? 40-es. Megnyitom az elektronikus szavazást a 40-esről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es módosító szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről. Van-e kifogás a szóbeli módosítóval szemben? Ha nincsen, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as módosító technikai szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás, kérem ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 60-as módosítom, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást, elutasítva. 61-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62 2 mellette ellene tartózkodás. Kérem ellenőrizzük elektronikusan a 62-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, kérem, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 66-os mellette, kérem, emeljük a kezüket, 66-os mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet, ellenőrizzük tehát a 66-os módosítót, megnyitom a szavazást. 66-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elfogadva. 67-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene tartózkodás, kérem ellenőrizzük elektronikusan a 68-as módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 69-es, technikai szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elutasítva 70-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva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 Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as módosító két részben, de most a második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az első részről nem kell szavaznunk. Áttérünk a 31-es módosítóra mellette ellene tartózkodás Kérem, ellenőrizzük a 31-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11 es től a 16-osig tömbben szavazhatunk, tehát 1-től 16-ig mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Most pedig a véleménytervezetről annak módosított formájában szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Köszönöm kollégák. Köszönöm az árnyék előadóknak, köszönöm mindenkinek. Most pedig következik a 2016 év éves jelentés az emberi jogok és demokrácia helyzetéről a világban az Európai Unió és ezzel kapcsolatos politikájáról. Jordi Solé a vélemény előadója. Jól mondom? Egyes kompromisszum mellette. Pénz. Ellene tartózkodás elfogad. Amendment. 8-as módosítás mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, jóvá hagytuk. Kilences módosító, két részben, az első részről szavazok, mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Második részről szavazunk, mellette, mellette még egyszer, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodások elvetettük. 12-es módosító mellette ellene tartózkodások hagytuk. 13-as mellette ellene tartózkodások inkább ezt ellenőrizzük, tehát megnyitom az elektronikus szavazást, és le is zárom már. Elvetettük kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodások, jóvágytuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, kérem szépen ezt ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, lezártam azt, jóvágytuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagytuk 21-es módosító mellette, ellene tartózkodások, és ezt ellenőrizzük, tehát a 21-es módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást, illetve kicsit gyors voltam, tehát most látom a végeredményt, tehát elvetettük négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóváhagytuk. ellenőrizzük? Jó, rendben, tehát akkor szavazunk most elektronikusan a négyes kompromisszumról. Megnyitottam a szavazást, lezártam, jóvá hagytuk. 23-as módosító mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodások jóvajtuk, 33-as módosító mellette ellene tartózkodások jóvajtuk, 34-es módosító mellette ellene tartózkodások jóvajtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. De ellenőrizzük, jó rendben. 41-esről szavazunk elektronikusan, megnyitottam a szavazást, lezártam, elvetettük. 42-es mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodások, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, lezártam, jóvá hagytuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva, tízes módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva, ö, aztán ö, az ötvenes módosító mellett ellene tartózkodások jobbágyva, egyes módosító jóvá ellene mellette tartózkodás jobbágyva, kettes módosító mellett ellene tartózkodás jobbágyva, hármas módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk, négyes módosító mellene, mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk, ötös módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva, és most pedig következik a módosított véleménytervezetről. Megnyitottam a szavazást, lezártam azt, jóváhagytuk, és gratulálok is. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát végeztünk Nyolcadik napi rendi pontunk a FAM bizottság 2018-ban tartandó ülésének ütemterve. A koordinátorok ajánlásairól szavazunk, hogyha nincsen kifogás, akkor elfogadottnak tekintem. Nagyszerű, elfogadtuk. Még tájékoztatni szeretném a kollégákat, hogy egyéb napirendi pontunk alatt nincs semmi, Következő ülésünk november 21-e reggel 9 12.30-ig kezdődik, és délután is lesz. Kérem, ne feledjék, hogy a nemzeti parlamentek tagjaival tartott együttesülésről van szó. Mindenkiről től elvárom, hogy aktívan részt vegyen ezen az ülésen. Köszönni az elnök asszony a tolmácsoknak és a titkárságnak is a munkát. Mi is köszönjük, kellemes estét kívánunk!